Mindenkit szeretettel üdvözlök. Cox és Kvasnyevski kollégák késve érkeznek, ezért javaslom, hogy 12 órakor tartsuk meg a kibővített elnökséget, és egy órakor tartsuk meg a két úrral a kibővített elnöksége tárgyalását. Hát sajnos ez így van, nincs itt a két vendégünk. Bütik Hofer úr pedig ma délben le kell, hogy mondjon az én jelenlétemről sajnos. De hát amúgy is jobban örül, hogyha nem vagyok ott. Protestálok, elnök úr. Szavazunk. Mégpedig először egy véleménytervezetről az Európai Unió és a török köztársaság közötti a jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodásról szóló véleménytervezetről. Omen Reuten asszonyt ma 9 óra 30-kor egy herceg látogatja meg, ezért ez szerepel a napi rendel első helyen. Omen Reuten asszony kéri a szót? Nem. Akkor elektronikus szavazás, melyet meg is nyitok. Lezárom a szavazást. 34 34 5 ellenében elfogadtuk. Wir kommen jetzt zu Már is tovább lépünk. A külügyi szolgálatról szóló jelentésről szavazunk. A jelentéstevőknek van valami hozzátenni vonuljuk ehhez? Nem, nincsen. Ich glaube, wir haben auch äh, Roberto und ich. Äh, Roberto és én, hiszem, mi volnánk a jelentéstevőnk a kollégákkal részletesen megvitattuk ezt a jelentéstervezetet, tehát az a benyomásunk, hogy vélhetőleg teljes egyetértés rajzolódhatott ki. Ki támogatja az egyes módosi, kompromisszumos módosítót? Ki van ellenem? Tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas, ki támogatja? Ki van ellene? Tartózkodás elfogadtuk. Négyes kompromisszum. Mellettem. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 82-es kitámogatja, szóbelivel kiegészítve kitámogatja, ki ellenzi, tartózkodás elfogadtuk. 83 mellette, ellene, elfogadtuk. 84 mellette, ellene elfogadtuk. 85 kitámogatja. ki ellenzi, kitartózkodott elutasítva. 86-os kitámogatja, ki ellenzi, tartózkodás elutasítva. 87-es ki ez, aki mellette van, ki van ellenem, kitartózkodott. Még egyszer mellettem, ellenem, Hát ezt ellenőrizzük le elektronikusan. 87, 87. Are you looking at the arms trade? was looking at the arms trade. She was looking at the other, the other report. Against. So, this is not arms trade report. Nem a fegyverkereskedelmi jelentésről szavazunk. Äh, die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 15-28 ellenében elutasítva. 88-as mellette. Ellene. Elfogadtuk 89 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Elutasítva 90-es mellette ellene. Elfogadtuk. 92-es mellette. ellenem, elutasítva. 94 és 95 kitámogatja, ki ellenzi, tartózkodás elutasítva. 96 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 97-98 kitámogatja. Ki ellenzi, tartózkodás elfogadtuk. Ötös kompromisszum, szóbeli módosítóval Kovacsev kollega egészítette ezt ki. Elnök úr, Köszönöm szépen, egy szóbeli módosítóra teszek javaslatot, hogy a security után szerepeljen az, hogy kiterjed azokra az eseményekre is, amelyek az EU-n kívül jönnek létre. Azt hiszem, hogy támogathatjuk, hiszen mindenképpen kiterjed rá az Európai Unión kívüli eseményekkel foglalkozik a külügyi szolgálat. Kitámogatja az ötöst a kiegészítéssel, ki van ellene, elfogadtuk. Százas ki van mellettem. Ki van ellenem? Tartózkodás elfogadtuk. Nem, elutasítottuk, bocsánat, elutasítottuk 101 mellettem. Ellene tartózkodás elutasítva. 102 mellettem. Ellene tartózkodás elutasítva. 103 mellettem. Ellene tartózkodás utasítva. 104 mellette, ellene tartózkodás utasítva. 105-ös kitámogatja, kiellenzi, tartózkodás elutasítva. 106 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 107-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 108 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 105-ösre kiterjed, az egyes kompromisszum, a 109-esre kiterjed a kom- egyes kompromisszum. Hatos kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 115. kitámogatja. Ki ellenzi? Tartózkodás elutasítva. Hetes kompromisszum mellettem, ellen elfog, elfogadtuk. 124 kitámogatja, ki ellenzi, tartózkodás. Hát, még egyszer, 124 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 125, nem, nem, nem, 125, nem, 129 ezt visszavonták. Nyolcas kompromisszum. Roberto? Attól félek, hogy technikai hiba csúszott a szavazólistába. Az 1-től 4-ig, a 124-es esetében, hiszen a 124-est, amelyet elfogadtunk, itt egy mínusznak kellene szerepelni. It's not the one. Yeah. It's a minus. Yeah. Egyszerűen itt mínusznak kellene állni. Valóban ez egy szerkesztési hiba. Mínuszra gondoltunk mi ketten, barátommal, Robertóval, de plusz csúszott a listába. Do you accept that we vote again? Egyetértenek vele, hogy újra szavazzunk? Rálássuk akkor ennek fényében. Ki támogatja a 124-est? Ki ellenzi? Tartózkodás. Hát ez egy őrült GUE módosító volt, mondja valaki a színfalak mögül. Az ist jetzt 125. 125 mellettem, ellenem. Tartózkodás. Nem világos. Még egyszer 125 mellettem, ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 126 mellettem, ellene. Elutasítva. 127-es. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodott-e valaki elutasítva? 128-as mellettem, ellenem tartózkodás elutasítva. Nyolcas kompromisszum mellettem, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 132-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 133 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 134-es mellette, ellene, elfogadtuk. 135 mellette, ellene, elfogadtuk. 136, 137 mellette, ellene elutasítva. 138 mellette ellenem elutasítva. 9-es kompromisszum mellettem ellenem tartózkodás elfogadva. 10-es kompromisszum a szóbelivel kiegészítve, Gombas asszony Igen, mondja Gombas azt szeretném felvetni, hogy a mondat közepébe vegyük be ezt. The vast majority of EU delegations now have human rights focal points to ensure that human rights and women's rights in particular are mainstreamed within every delegation office of the EU. First, I read it that way that... Uh, Először úgy olvastam, hogy a női jogok amelyekre nem terjednek ki az emberi jogok, de aztán később megértettem, hogy mire gondol a kollega asszony, Gomes asszony. Pontosan. Először ugye azt gondoltam volna magamtól, hogy az emberi jogok és a nők jogai azok lefedik egymást, de gonoszkodó megjegyzésemet nem tudtam visszafogni. Ki támogatja ezt a szóbeli módosítót? Ki van ellenem? Tartózkodás. Elfogadtuk. Tízes BISZ kompromisszum. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. 11-es módosító mellettem. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 154 mellettem. Ellene tartózkodás elutasítva. 155 mellettem. Ellene tartózkodás elutasítva. 156, ez le van fedve a 19 bis által, tehát 157-158 egyszerre mellette ellene tartózkodás elutasítva. 129, 159 mellette ellen elutasítva, 160 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 161 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 163 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 164 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 165-ös kitámogatja, kiszavaz nemmel, tartózkodás elutasítva, 165, nem, az már volt 166 mellette, tehát mellett, a 166-os mellett ki van ellene tartózkodás elutasítva, 167 mellette ellenem tartózkodás elutasítva, 168 mellette ellenem tartózkodás elutasítva, 169 mellettem, ellene tartózkodás elutasítva, 12-es kompromisszum kitámogatja, kiellenzi, tartózkodás elfogadva. 13-as kompromisszum, Kitámogatja a 13-as kompromisszumot, ki van ellene, tartózkodás elfogadtuk. 179 mellettem. volt Volszki képviselő parancsoljon. A 167-es módosítómat nem eh, fedéle a 13-as, éppen ezért kérem, hogy a 167-esről szavazzunk külön. Ez volt tehát a kompromisszumos módosító indítvány a földrajzi egyensúlyról. Ez volt a megállapodás, melyet az árnyék jelentős tövekkel kötöttünk, és Szárius Volszki kollega és én is a néppárti frakcióban ülünk. De hát szavazhatunk is. Jól van. A 178-asról szavazunk, ki támogatja, ki ellenzi, tartóskodás elutasítva. 179-es. Ne, kérem, kérem ne folytassa. Döntöttünk, a szabályokon túlmenő módon ö, szavaztunk, de a népszerinti szavazást előtte kellett volna kérni. 179 mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva. 180 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 181 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 182 mellettem ellene tartózkodás elutasítva. 183 mellettem ellene tartózkodás elutasítva, 184 mellettem ellene tartózkodás elutasítva, 185 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 186 mellette ellene tartózkodás elutasítva, Lássuk a 179-et mellette, ellene, tartózkodás. Elutasítva 188 mellette, ellene. Elutasítva. 190-es kitámogatja, ki van ellene, tartózkodás elutasítva. 3-as szóbeli módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 191 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 191. Megnyitom a szavazást a 191-esről. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. Huszonhárom, huszonegy ellenében elfogadtuk. Was is? No, it, is, is not, it didn't work for Milan No, you closed the vote, that's why. Ah, I closed it too early. Then let's open it again. Tehát túl korán zártam le a szavazást, akkor megnyitom újra a szavazást. 191 zeig mir den mal. Zeig mal gerade. Still three missing. Hárman még mindig hiányoznak. Na jó, mindenki szavazott? Egyértelműen elfogadtuk, 27-21 arányban. Ezzel a 192-esről nincs szavazás, hiszen az technikai jellegű kérdés. DAF kollega egyetért ezzel? Jó. 193 igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. 14-es kompromisszum igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. 195 igen. Nem. Tartózkodás el, elutasítva. 8-as igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. 9 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 10-es igen, nem, tartózkodás elutasítva. 11 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 12 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 13 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 14 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 15 igen, nem, tartózkodás elutasítva, 16 igen, nem, tartózkodás elfogadva, 17 igen, nem, tartózkodás elutasítva, 18 igen, nem, tartózkodás elutasítva, 19 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 20-21 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 22, 23 igen, nem, nem, nincs vissza. Nem vonták vissza. 23-as igen, 23-as nem, tartózkodás elutasítva. 25 igen, 25 igen, ki van mellette, nem, tartózkodás elutasítva. 26 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 27 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 28 igen, nem, tartózkodás elutasítva, 29 igen, nem, tartózkodás elutasítva, 30 igen, nem, tartózkodás elutasítva, 31 igen, nem, tartózkodás elfogadva, 32 igen, nem, tartózkodás elutasítva, 33, 34, 35 fantasztikus az együttműködés, frakción átfogó. Igen, ki van mellettve, ellene ki van, tartózkodás elutasítva. Harminchatos igen, nem, tartózkodás elutasítva, 37 igen, nem, tartózkodás elfogadva, 38-39 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 40 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 41 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 42 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 30, 43 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 44 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 5, 45 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 46 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 47 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 48 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 49 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 50-51 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 52 igen, nem, tartózkodás elutasítva, 53 igen, nem, tartózkodás elutasítva, 54 igen, nem, tartózkodás elfogadva, 55 igen, nem, tartózkodás elutasítva, 56 igen, nem, tartózkodás elutasítva, 57 igen, nem, tartózkodás elutasítva, 58 Szóbeli kiegészítővel igen, nem, tartózkodás elfogadva, 59 igen, nem, tartózkodás elutasítva, ellenőrizzük. 59, eh? Yeah, 59. 59-esnél tartunk. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 19-28 arányban három tartózkodással elutasítottuk. 60-as igen, nem, tartózkodás elutasítva. 61 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 62 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 63-64 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 65 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 66 igen, nem, tartózkodás elutasítva, egyes, igen, nem, tartózkodás elutasítva, kettes, igen, nem, tartózkodás elfogadva, három, igen, nem, tartózkodás elfogadva, négy, igen, nem, tartózkodás elutasítva, ötös, két részben, az, az első rész mellett ki van, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész, igen, nem, tartózkodás elutasítva. Most akkor nézzük a hatost, igen, nem, tartózkodás elutasítva. Hetes, igen, nem. A hatost ellenőrizzük? Jó, ellenőrizzük. Ellenőrizzük tehát a hatost. Lezárom a szavazást. 23-28 arányban elutasítottuk. 7-es. Igen, nem, tartózkodás elutasítva. Akkor nézzük a Deve 1 Igen, nem, tartózkodás elutasítva. Deve 2, igen, nem, tartózkodás elfogadva. Deve 3, igen, nem, hol vagyunk? Ja, az ötösnél, deve ötnél vagyunk. Jó, igen. Jó, akkor a deve ötnél. Igen, nem. Tartózkodás. Nem volt nekem világos, még egyszer csináljuk. Ki támogatja a deve ötöt? Ellene ki van? Tartózkodás elutasítva. Deve 7. Ellene a hetesnél tartunk, deve 7. A hatost már lefettük egy másikkal. A hetest kitámogatja. Ellene ki van? Tartózkodás elutasítottuk. Deve 9. Igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. Deve 10. Igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. Deve 11. Igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. Deve 12. Igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. Deve 14 igen, nem, tartózkodás elutasítva. Költségvetés vagy 1 igen, nem, tartózkodás elutasítva. A kett, az ötös, ötös igen, nem, tartózkodás elutasítva. Hova megyünk ezután? Kont 1. Azt is már megcsináltuk. A kettest kitámogatja ellene tartózkodás elutasítva. Kont 5. Igen. Ne, elutasítottuk. 8-as. Igen. 8-asnál igen, nem elutasítottuk. Kont 11, igen, nem, tartózkodás, elutasítottuk. 12, igen, nem, tartózkodás, elutasítottuk. 13, igen, nem, tartózkodás, elutasítottuk. 14, igen, nem, tartózkodás, elutasítottuk. Elektronikusan szavazunk a teljes a műalkotásról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 38-12 arányban egy tartózkodás mellett elfogadtuk. És nagy örömmel megköszönjük a munkát, azt javaslom, mikor megy a plenárisra ez? Szerintem a jelentés miatt Eston asszony, ha ott lesz, már pedig ő csak júniusban lesz ott, akkor kerül a plenáris elé, hiszen jó, hogyha az ő jelenlétében tárgyaljuk meg, vitatjuk meg, úgyhogy Roberto bólogat, szeretném a, frakcióülé, a júniusi frakcióülés előtt az árnyék előadókkal, meg a többi előadóval szeretnék még egyszer összeülni, hogy néhány finomítást rajta elvégezzünk, mert látom, hogy több beadványt liberálisoktól, másoktól nem fogadtunk el, és akkor talán mégiscsak lehet valamilyen hidat építeni hogyha jól látjuk, jó? Úgyhogy eh, a plenáris előtt úgy gondolom, hogy jó lenne, hogyha tárgyalnánk még erről. Jó így? Igen, nem, az az igazság, hogy nem értek ezzel egyet, nem is látom az okát. Úgy látom, hogy minden kompromisszumot nagyon alaposan megtárgyaltunk, és nem látom okát annak, hogy most minek kellene ezt elhalasztani. Igazából ellene vagyok teljes mértékben. Kedves lőzingasszony, májusban nem lesz Eston asszony ott a plenárison, úgyhogy a jelentésben az van, hogy vele kell erről tárgyalni, úgyhogy éppen ezért gondoltam, hogy talán ez az észszerűbb, hogy ne a levegőbe lőjük ki ezt a muníciót. Éppen ezért így is fogunk eljárni. A a, ami a szocialisták is ellenzik az elhalasztást. Ó, oh, Mire? Mit? Hogy? Lőzing asszony álláspontját támogatom. Nem Lőzing asszony jelentéséről beszélünk. A Gotyéri, arról beszélünk, hogy Gotyéri Brock jelentést tárgyaljuk meg júniusban. A, ugye? A lőzing jelentés elhalasztásáról majd csak most beszélünk. <laughs> We come now to the... Akkor nézzük most a következő jelentést, a fegyverzet exportot. Lizi Kiesz úr kért szót. Dziękuję bardzo. panie przewodniczący. Ja chciałem tylko powiedzieć... Köszönöm szépen, elnök úr. Tulajdonképpen egyetlen egy dolgot szeretnék csak elmondani. Röviden egyeztetnünk kellett a tagállamokkal. Úgyhogy ezért arra gondoltunk, hogy talán áthalaszthatnánk a szavazást de meg kell, hogy mondjam, hogy most viszont úgy gondolom, hogy mégiscsak jobb lenne, ha most szavaznánk. Akkor mégis szavazunk? Akkor szavazzunk. Lőzing asszony. Lőzing asszony, van valami, amit el szeretne még mondani, mert ha nincs, akkor közvetlenül szavazhatunk. Wir Änderungsantrag 65 dafür. 56 igen. Kompromiss. El, elfogadtuk. Négyes igen. Nem. Tart, tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást elutasítottuk 21-21 arányban. Akkor nézzük a hatos módosítót. 66-ost. 66-os, igen. Nem, tartózkodás, elfogadtuk. A többivel most mi lesz? 76-os, igen. Nem, tartózkodás, elutasítottuk. 68-as, igen. Nem, tartózkodás, elutasítottuk. 69-es igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 70-es igen, nem, elutasítottuk. Jó, ezekre a 66 is vonatkozik, úgyhogy a 73-as igen, nem, tartózkodás, el, elutasítottuk. A szocialisták hogyha elfogadták, megtették azt a szívetséget. Na jó, ellenőrizzük, ha akarják, akkor ellenőrizzük a 73-ast. Lezárom a szavazást. 21-19 arányban elfogadtuk. Ezzel a 74-75-re jutunk ki, van mellette ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 29-20 arányban elfogadtuk. A következő a 79-es. Igen. Nem. Tartózkodás. Elutasítottuk. 80-as. Igen. Nem. Tartózkodás. Elutasítottuk. 81-es. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 83-as igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 84 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Még egyszer nézzük. 84-es. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. Um, 29-20 arányban elfogadtuk. Az ötös kompromisszumhoz jövünk ezzel. Ötös, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Két részben az első rész mellett ki van. Ellene ki van. Ellenőrizzük. Botoxal? Nem, turboxal megy ez a dolog. Ez abgelehnt. abgelehnt. Für den Teil zweiten. Elutasítjuk. A második részt kitámogatja. Ellene ki van tartózkodás, elutasítottuk. Öm, 97 igen, nem tartózkodás, elutasítottuk. Hatos kompromisszum igen, nem Tartózkodás, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Ha csak Possza kollega. Itt van Posset kollega, látja? Ezt most elpackázta. Mm. 104-es igen, nem, tartózkodás, elutasítottuk. 105-ös igen, nem, tartózkodás, elutasítottuk. 106 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Az már nyelvészet a következő, a 107-108, 109 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 111, igen, nem, tartózkodás, elutasítottuk. 112, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 112, Lezárom a szavazást. 28-21 arányban elfogadtuk. Akkor jön a 117. Igen, nem. Tartózkodás. Ezt elutasítottuk. 118. Igen, nem. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Szerintem persze elutasították. 8-as kompromisszum. Igen. Nem. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 22-24 arányban elutasítottuk. Akkor nézzük a 119-est, ki támogatja, ki van ellene, ki tartózkodik, ki fogadja el. A 9-es kompromisszum igen. Akkor mégis 121-esről kell szavaznunk. Ki támogatja? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elutasítottok. 9-es kompromisszum. Igen, nem. Tartózkodás. Ellenőrizzük a 9-est. Lezárom a szavazást. 22-24 arányban 5 tartózkodással elutasítottuk. Akkor szerintem végig kell menni. 123, igen, nem, tartózkodás elutasítottuk. 124, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Akkor mi jön most? 128, igen, nem, tartózkodás. Elutasítottuk. 130 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 131-132 igen, nem, tartózkodás, elutasítottuk. 133 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 136 igen, nem, tart, nem, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 31 19. ellenében elfogadtuk. 138 dafür. 138 mellett ellen elfogadtuk. 139 mellettem ellenem tartózkodás utasítva. 140-es kitámogatja. Ki ellenzi tartózkodás? Elutasítottuk. 141-es kiszavaz igennel. Ki az, aki nemmel szavaz? Tartózkodott-e valaki? Elfogadtuk. Tízes kompromisszum kitámogatja, ki ellenzi, tartózkodik-e valaki? Elutasítottuk. 22-24 ellenében. Hát nézzük meg, csek, csek, csek ellenőrizzük le, de én meg sejtem, hogy 22-24 ellenében öt tartózkodással, de hát lássuk meg, hogy jól tippelek-e. Lezárom a szavazást. 22-24 ellenében öt tartózkodással. It's always 9, 29 if ECR says yes. Ha az ECR igent mond, akkor 29, hogyha tartózkodik, akkor 24. War jetzt welcher? Jetzt machen wir 142. 142. 142 mellette, ellene, tartózkodás. 142-es még egyszer. Igen, nem, elfogadtuk. 145 szóval, dafür. 146 kitámogatja. Ki ellenzi? tartózkodás elutasítottuk. 147, kiszavaz igennel, kiszavaz nemmel, kitartózkodott, elutasítottuk. 149-es, kitámogatja. Tehát a 149-esről igenis szavazunk mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 150-es mellettem, ellenem tartózkodás elutasítva. 151-es kitámogatja, kiellenzi, tartózkodás elutasítva. 154 mellette, ellene tartózkodás elutas, elfogadtuk. Nem. A 154-es szóbadi módosító, 8-as szóbadi módosító. Igen, szavaztunk épp az előbb. A 24a új bekezdéshez. Nem, a 153-ost vonták vissza. Tehát ez egy korábbi uh, hibás szavazólistából került ide. Szavaztunk róla, mondja az elnök, és a szavazat eredménye igen. 155 mellettem, ellene tartózkodás elutasítva. 126, 156 javít a tolmács, igen, javít az elnök, 156 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 158 mellette, ellenem, tartózkodás. Hát ezt le kell ellenőriznünk. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 27-30-23 ellenében elfogadtuk. 160-as mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 162-es mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 163 mellette, ellene, elfogadtuk. 164-es okafogyottá vált. Most sokazonosról szavazunk, ki támogatja ezt a sokazonost, mellette ellene tartózkodott, valaki elfogadtuk. 171-től 175-ig egyszerre in cumulo, azaz eh, felhőben, de legalábbis egyben szavazunk mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Nyolcas mellettem ellenem tartózkodás elutasítva. Kilenc kitámogatja, Kiellenzi tartózkodás elutasítva. Tízes mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es mellette ellenem a elutasítva. Tizenhatos kitámogatja. Ki ellenzi? Tartózkodás elfogadtuk. 17-es kitámogatja. Elfogadtuk. 18-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 19-es ez egy nyelvészeti észrevétel. 20-as mellette, ellenem, elfogadtuk. 21-es mellette, ellenem, elutasítva. 22-es kitámogatja, kiellenzi, elfogadtuk. 23-as mellettem, ellenem, tartózkodás, elutasítva. 24-es kitámogatja, kiszavaz nemmel, tartózkodott a valaki, elutasítottuk. 25 mellettem, ellenem, tartózkodás ellenőrizik, Ezt leszentem, elfogadtuk, de lássuk meg. Tehát a 25-ről szavazunk most. Lezárom a szavazást. Egész egyszerűen rosszul ítélte meg a helyzetet, hiszen 1631 ellenében elutasításra került 26 mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk, 27-es, ki támogatja, ki ellenzi, elfogadtuk. 28 mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk. 29-30 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 32-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 31 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum. Ki támogatja? Ellene. Elfogadtuk. 36 mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Elutasítva. 37-es mellettem. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 38-as ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás elutasítva, 39-es igennel kiszavaz, nemmel kiszavaz, tartózkodással kiszavaz, elfogadtuk. 40-es ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 41-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 42 mellette, ellene, elfogadtuk. 44-es kitámogatja. Ki ez, aki ellene szavaz, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellettem, 43-asról viszont nem szavaztunk még. Ki támogatja 43-ast? Ellene. Tartózkodás elutasítva. Hármas kompromisszum mellette. Ellene. A 44-et elfogadtuk. A hármas kompromisszumról tehát még egyszer szavazunk. Teljesen Félrevezet itt a kollega. Ki van mellette, ellene? Ellenőrizzük le. Lezárom a szavazást. Huszonnégy-huszonhárom ellenében elfogadtuk. 49-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 52-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 53 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 55 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 54-es mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk. 57-es, ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás elfogadtuk. 59-es, ki támogatja? Kiszavaz nemmel, tartózkodás elfogadtuk. 60-as, kiszavaz rá? Ki nem támogatja, tartózkodott-e valaki, elutasítottuk. 61 mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk. 62 mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk. 63 mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes módosító mellette ellene elfogadtuk, kettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hármas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes kitámogatja. Kiszavaz ellene elfogadtuk. Ez egy nyelvészeti módosító, tehát a hetesről szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Kettes szóbeli módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Most pedig a zár szavazás, a végszavazásra térünk rá. Elektronikus formában végszavazás. Ergänzt. Ja, die meisten Änderungsanträge, die waren. Also, meine Damen und Herren. Hölgyeim és uraim! Hogyha ezt egyből hallottuk volna, egyből halasztásról szavazhattunk volna. Sok munkát takarított volna meg nekem is, meg önnek is. A tolmács sajnos nem hallott, hogy miről van szó. Ezzel, mondja az elnök, a kérvényt elutasítjuk, és adakta tesszük. Hmm? It's me, it's only one plus. you know why? Because I have a plus here. If you want to know who was the one who has voted yes, the only... Pasku úr mindig a saját csapatának szavazólistáját követi, és ezért tényleg így. That is loyalty. <laughs> Igennel szavazott, ezt nevezem én lojalitásnak, kérem. The Australian Perceken belül itt lesz az ausztrál külügyminiszter. Kérem, hogy maradjon itt mindenki, legyünk udvariasak. In between I have to make a telephone call, you know, take over.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 Ich eröffne jetzt die Sitzung. megnyitjuk az ülést, és üdvözlöm az Ausztrál külügyminisztert. Köszönöm szépen, hogy megtalálta az utat egészen idáig. Üdvözlöm Önt, és azonnal megkapja a szót. Brok úr, tisztelt parlamenti képviselők, nagyon nagy öröm számomra, hogy itt lehettek az Európai Parlamentben. Az Ázsia évszázada témájával kapcsolatosan felszólalhatok. Kamerában volt az Unió delegáció, és akkor már elmondtam nekik, hogy elkötelezettek vagyunk a demokrácia, az emberi jogok, a jó kormányzás irányítás mellett. Számos esetben találkozott az EU képviselői és az ausztrál képviselők Ausztrália és az Európai Unió együttműködnek annak érdekében, hogy a különböző kormányok előmozdítsák a demokráciát, az értékeink az európai nagy forradalmakon alapulnak, a környezetvédelmi tudatosságon, szintén az európai gondolatnak volt a környezetvédelmi vonatkozásai is nagyon fontosak voltak. Az ausztrál lakosság is elkötelezte magát amellett, hogy Ázsia, az ázsiai kapcsolatait támogatja, fejleszti, úgy, ahogy ezt még soha nem tette meg. Ez egy nagyon jelentős elkötelezettség. Ausztrália az ázsiai évszázadban ez a programunk elnök úr, az a forradalom, amely Ázsiában az utóbbi 50 évben bekövetkezett, az nem csak egy gazdasági átalakulás volt, de az is volt. Azt láttuk, hogy itt a leggyorsabb modernizálásra került sor. Ilyenre még az emberi történelem során soha nem került sor. 30 évvel ezelőtt Indonéziában a gyermekeknek csak kétharmada végezte el az általános iskolát. Ma a Világbank adatai szerint lényegében minden indonéz gyermek befejezi az általános iskolát. 2009-ben Tájföldön Tájföldön, Fülöp-szigeteken, Hongkongban 20-ból egy gyermek járt egyetemre, most már ez 20-ból négy gyermeket illet. Egyre több ázsiai egyetem nagyon jelentős szerepet játszik a világ színpadán. 1990-ben Vietnámban 67 gyermek halt meg, ezer született gyermekre vonatkoztatva. Itt is azt látjuk, hogy nagyon jelentős a csökkenés, ami a nemek egyenlőségét illeti. Kambodzsában csak 53 lány járt iskolában akkor, amikor 100 fiú. Tudjuk azt, hogy a legszegényebb országokban mi a helyzet Kínában 91-ben 75 lány járt iskolában, akkor, amikor 100 fiú. Most megfordult a helyzet, sokkal több a lány, mint a fiú. Ez vonatkozik a Fülöp-szigetekre, így szintén. Tehát azt látjuk, hogy Ázsia nagyon is átalakult az utóbbi 50 évben. De természetesen itt nem csak Kínáról van szó nagyon sok más terület tehát is megemlíthetnék például Mongóliát, ahol a leggyorsabb a fejlődés. Például erre az évre 15%-os fejlő, fejlődést jeleztek, és azt is látjuk, hogy nagyon sok országban több párti demokráciákat vezettek be, látjuk azt is, hogy a kormányváltozások, kormányváltások mennyire jelentősek voltak, például Mongólia esetében is, aztán Indonézia esetében is. Mindez nagyon fontos Ausztrália számára. Aztán tudjuk, hogy itt muzulmán nemzetről van szó, több párti demokráciáról szabad a sajtó, a média, és igenis a parlament elszámoltatható. nagyon sok a vita, a nyilvános érvelések, viták, és az emberi jogokkal is foglalkoznak, a katonákat elszámoltatták. Ez egy olyan ország, amely más országokat is arra ösztönöz, hogy a demokratikus útra lépjenek az indonéz kormány, az Indonézia külügy, külügyeiben is nagyon fontos szerepet játszik, az e-, Európai Unió országaival is, a nemzetek közötti megbékélés terén, a külügyi politikában Indonézia nagyon sok fontos intézkedést tett, Természetesen hm, látjuk azt, hogy mi a helyzet Japánban. Japánban jelenleg egy olyan kormány van hatalmon, amely felismerte a szociális és gazdasági problémákat, megpróbálja enyhíteni, csökkenteni a humanitárius katasztrófákat a világon mindenhol, itt is kormányváltásra került sor. Ausztrália számára jelentős a partnerkapcsolat Japánnal, és látjuk tehát összességében, hogy milyen nagy forradalomra került sor Ázsiában az utóbbi évtizedekben. Azt is látni kell, hogy hogy mennyire volt jelentős a gazdasági fejlődés, növekedés, a középosztály jelentős szerepe szintén részét képzi a, ennek a forradalomnak, két és fél milliárd fogyasztó van az Ázsia csendes óceáni térségben. 2020-ban jelentős demográfiai növekedésre kell számítani. Szeretném megosztani önökkel azonban az aggodalmakat is. Mi az, ami fenyegeti ezt a gazdasági modellt, ezt a fejlődő gazdasági modellt? Szingapurt kell megemlíteni, Japán kapcsolatosan, és a városiasodás, Két kockázata van mindennek, nagyok a kívások a kormányzás, az irányítás terén, meg kell fékezni a korrupciót, a fiskális problémák ellen fel kell lépni, ugyanis ezek az országok gazdag országokká szeretnének válni a jelenlegi közép jövedelmi szintről gazdagabbá szeretnének válni, és ennek vannak különböző problémás aspektusai. Az utóbbi 30 évben a kínai gazdaság fejlődése egy igazi sikertörténet volt, erre még a történelemben soha nem volt példa, de a Világbank jelentése arra is rámutat, hogy milyen gazdasági reformokra van szükség Kínában, hogy megerősítsék a privatizációt, a piacgazdaságot és a kormányzást, az irányítást annak érdekében, hogy Kína ne kerüljön rosszabb helyzetben, be, helyzetbe, mint más országok a régióban, amelyek szintén jelentős kívások előtt állnak. A reformok, át, a reformok megvalósítása mindenképpen szükséges a gazdasági növekedés érdekében. Persze vannak biztonsággal kapcsolatos veszélyek is, vannak a kínai tenger térségében, a keleti tenger, kínai tenger térségében területi viszályok, amelyeket a nemzetközi jog keretén, keretein belül kell megoldani. Meg vagyunk arról győződve, hogy nagyon nagy értékek léteznek ebben a térségben, ezeket ki kell aknázni a különböző konfliktusos területeken is a felek között meg lehet oldani a problémákat, itt a szuverenitás kérdésével kapcsolatosan is, és e fejlődésnek a különböző pozitív elemeit kell kiaktázni, kiaknázni. Meg kell állapodni, megállapodásokat kell kötni Kína és Vietnám között, Kína és a Fülöp-szigetek között, Kína és Brunei között. Ugye itt vannak, ezen országok között vannak viszályok, konfliktusok, amelyeket meg kell oldani. Kína és Japán között is van egy ilyen viszály, amely megoldást szükségeltetik a dél-kínai tengeren, tengerrel kapcsolatos problémák megoldása érdekében a párbeszédet kell támogatni, megoldásokat kell kialakítani. Ugye itt a szuverenitással kapcsolatosan vannak problémák. Ausztrália az Egyesült Államok szövetségese, és Kína nagyon fontos számunkra. Két héttel ezelőtt a az ausztrál miniszterelnök találkozott Lee elnökkel, és egy stratégiai partnerségi kapcsolatot alakítottak ki. Ennek része az, hogy garantálják a felek az éves találkozókat, aztán Lee elnök ugye is beszélt arról, hogy mennyire fontos biztosítani a térségben a biztonságot, mert a fejlődés különben le, csökkenne, sokkal nagyobb a nemzetközi megfontolások szerepe. Természetesen semmi sem elkerülhetetlen, Kína azonban ugye konfliktusban van az Egyesült Államokkal, az Egyesült Államok konfliktusban van Kínával, mi, mint az Egyesült Államok szövetségese és erőteljes partnere Kínának, úgy gondoljuk, hogy Kína fontos a világ számára, és a Tudjuk azt, hogy itt nem arról van szó, hogy Amerika vagy Ausztrália lép fel ebben a térségben. Tudjuk azt, hogy ami számunkra jó, az a világ számára is jó. Az Ázsia csendes óceáni térségben a megoldásokat garantálni kell, a térségben a békét és a prosperitást meg kell valósítani, aztán tudjuk, hogy mi a helyzet a korai félszigettel. Az e, USA e, e, börtönei sok esetben nagyon fontos szerepet játszottak, az Egyesült Államok fontos szerepet játszott a béke megvalósításában, mm, most tudjuk, hogy mi a helyzet Észak-Koreában. Szeretném most az ASEAN-ra felhívni a figyelmet, és elmondani, hogy mennyire fontos. Itt tíz ázsiai nemzet szövetségéről van szó, fontos a központiságra, a centralizálásra utalni az ausztrál külügyi politika szerepet játszik és együttműködik az ASEAN-nal, Myanmarral, az Egyesült Államok is részt vesz ebben a folyamatban. Myanmarból azokat az üzeneteket kapjuk, hogy a helyzet jelenleg javul, most már visszafordíthatatlan, egy olyan kormány van hatalmon, amely megkockáztatja azt, hogy a demokratikus utat mm, meggátolja. A múlt évben elmondtam Tenszeng elnöknek, hogy Ausztrália a szankciókat le fogja bontani, és az ország ellen az összes szankciót lebontjuk, csak úgy, mint megszüntetjük, csak úgy, mint az Európai Unió. A szociális integráció, a regionális együttműködés továbbra is kulcs szerepet játszanak annak érdekében, hogy Délkelet-Ázsiában és egész Ázsiában a fejlődés folytatódjon. Ennek természetesen nagyon sok kihatása van a nemek közötti egyenlőség területén és más fontos területeken. Ennyit akartam elmondani, elnök úr. Köszönöm szépen ezt a megtiszteltetést, hogy itt szólhattam önökhöz, és természetesen, hogyha a képviselőknek vannak kérdéseik, nagy örömmel válaszolok. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Bocsánat. And I'm happy that we have this debate. Köszönöm szépen a bevezetőt. Nagyon fontos ezt a kontinenst más szempontokból is megnézni, nagyon fontos ez számunkra. für das Framework Agreement, das doch jetzt in nagyon fontos, hogy megfelelő lehetőséget kapjunk a fejlődésre. Ha megengedi azonban, egy dolognál visszakérdeznék. Azt a hírt kaptam, hogy Európában arra kérnek az örmények, hogy támogassuk őket Aleppo szír um, testvéreinek harcában. Többen meghaltak, e harcokban. Hogyha megengedi, akkor most az ön nevében is megpróbálnék segíteni, szolidaritást kifejezni. Ha nem ellenzik, akkor így járnék el. Herzlichen Dank. Jetzt Fragen. Als erste. Köszönöm szépen elsőnek, Gomez asszony kér szólt. Köszönöm szépen, miniszter úr, nagy öröm volt önt hallgatni és egyetértek azzal, ahogy a pozitív narratívát elemezte, de a fenyegetések felsorolásával is. Nem ellentmondás, inkább kérdés, ami felmerül bennem. Az elemzésből kiindulva mondhatjuk-e azt, vagy mondaná-e azt, hogy Kína ugyanúgy ezt a fajta buborék szétpukkanást élné meg, ami óriási csapás lenne a régiónak, a kínai nép számára. Véleménye szerint Észak-Koreával kapcsolatban hogyan fog Kína eljárni? Lép vagy nem lép? Ugye tudjuk, hogy mennyire lényeges és befolyásos a térségben Kína. És természetesen hogyan kezelik az észak-koreai rendszer eljárásait. A következő kérdésem az adóparadicsomokról szól. Ön is mondta, hogy Szingapur, Hongkong a legfontosabb adóparadicsomai lesznek lassan a világnak. Különösen Ázsiának és elsősorban Kínának fontos ez, hiszen ott nem lehet beruházni. Valóban aggódással tekinte a régió erre, Ausztrália is erre a fejleményre. A jogállamiság felé való haladás ugye nagyon fontos lenne, és ez a, ez, ezek nyilvánvalóan fenyegetik ezt. A demokrácia és a jogállamiság folyamatát ön is említette. Az indonéz fejlődéseket, Ugyanez nem tapasztalható még Kínában. Van még egy kérdésem? Burma, Myanmar. Említette, hogy változásokra került sok, sor, és az ASEAN ezt előre látta. A változása azért kerülhet sor, mert a rendszer elítélte Kínát. De nem azért, nem lehetne ezt a helyzetet úgy is értelmezni, hogy Aung San Suu t parlamentbe helyezni, de egyben a demokráciát nem engedni, ez igazából nem egyfelelő. A Rohingyaz kérdése ugyanúgy fontos elem a beszámoltathatóságban, a demokráciában. Az utolsó kérdésem pedig az, hogy Timor-Lest is óriási siker Kelet-Timor uh, is óriási előre lépés. Az ottani fejleményeket hogyan értékeli? Köszönöm. Köszönöm. Azt kérem önöket, önöktől, hogy egy picit kevesebb időt vegyenek igénybe, mint Anna, aki annyi mindent tud, úgyhogy ezért kell neki több idő a hozzászólásra. Jó, akkor én megpróbálok majd. Mindenki tudja, hogy ön csak röviden és tömören szól hozzá, elnök úr, úgyhogy megpróbálom az ön példáját követni. Miniszter úr, szívből köszönöm mindazt, amit elmondott. Történetesen, mondjuk nem mondom el az életem történetét, mert az nem lenne annyira izgalmas, de történetesen a férjem és én nagyon sokat utaztunk Dél-Kelet-Ázsiában, sok országban jártunk, és mindig igyekeztem az angol nyelvű újságokat elolvasni, mert sajnos a többi nyelvet nem értettük. Sőt, voltak nagyon furcsa újságok is, például a, a szingapúri országban idézték Chris Pattent, és azt mondták róla, hogy milyen kiváló tangótáncos, ami tulajdonképpen Kínában sértés, Na minden esetre Chris Patton nagyon örült neki, amikor ezt mondtam neki. Na mindegy. Szóval láttuk, hogy ezek az országok hogyan változnak, hogyan fejlődnek, megtapasztaltuk, hogy milyen erőfeszítéseket ten, tesz az önök országa, milyen sikeres az önök kormányzata abban, hogy javuljanak a kapcsolatok a legnagyobb ázsiai, vagy a legtöbb ázsiai partnerrel. Ez nyomon követhető. A demokrácia fejlődéséről is szólt néhány fontos országban, de vannak olyan országok is, ahol azonban szörnyű rendszerek vannak még mindig. Vegyük csak Kambodzsát. Ahogy ott az ellenzék politikusaival bánnak, az elfogadhatatlan. Miniszter úr, konkrét kérdésem van. Az önök kormánya hogyan viszonyult Tájvánhoz? Ön úgy gondolom támogatja az egységes Kína politikát, de a gyakorlatban ezt hogyan értékelik? Hogyan látja Tájván jelentőségét a kínai kontextusban. Megjegyzem, nagy örömömre szolgált, hogy az ön országában is járhattam, amikor a dél-kelet-ázsiai úton vettem részt, de nagy érdeklődéssel várom válaszát. Károsz kollega. Köszönöm, elnök úr. Én is üdvözlöm Önt az Európai Parlamentben. Nem kell azt hiszem mondanom, hogy milyen nagyra értékelem az ausztrál nemzetet, és nagyra tartom domináns szerepét dél-kelet-ázsiai és a csendes óceánia déli térségeiben. Ausztrália nagy szerepet tölt be a béke és a, az ázsiai országok közti jobb kapcsolatok kialakításában, fenntartásában, még Ciprus számára is. Az ENSZ jelenléte nagyon fontos, és mint tudja, nálunk volt Ausztrál külügyminiszter, az ENSZ képviselő. Szeretnék sikeres tárgyalásokat kívánni önöknek partnereivel, és megállapodásokat. Én magam mindent meg fogok tenni azért, hogy segítsek önöknek ebben. Köszönöm. Bütikofer úr. Thank you, Chair. Minister. Köszönöm, elnök úr. Miniszter úr. Első kérdésem az ön elemzésére vonatkozik. Az ASEAN-ban, az USA ASEAN-ban betöltött vezető szerepéről, illetve arról, hogy ő tör erre a szerepre. Nos, az kínai lépések olyan benyomást keltenek, mint hogyha itt az ASEAN kohézióját akarnák aláaknázni a kínaiak. Hogyan látja ezt? A második kérdésem pedig az ausztrál-kínai kapcsolatokra vonatkozik. Azt mondtam, hogy stratégiai partnerséget ápolnak. Értékeken alapszik ez a partnerség? Vagy, vagy érdekeken? Tehát mi az alapja a stratégiai partnerségnek? Li Wang idéztem, és ebben az idézetben, amelyet használt, úgy tűnt, hogy Lee azt mondja, hogy a kínaiak szerepvállalása direkt módon függ a nyugat-kína irányába irányuló politikájával. Egyetért ezzel? Valóban csak letükrözi a kínai politika a mi viselkedésünket az irányukban? Azt mondtam, hogy Kínával a, fent, a kapcsolatok jók, de meddig tekinthető ez jónak, hogyha továbbra is egyre eh, határozottabban lép fel a kínai külpolitika? Utolsó észrevétel, utolsó kérdés. A kínai külpolitika változásáról beszélne, például a Yaoyu eh, erőszak tekintetében. Uh, uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Itt vagyok, itt vagyok. Üdvözlöm itt. Ritkán fordul elő, hogy a Commonwealth, a brit nemzetközösség külügyminisztere felszólal. Itt az Európai Unióban három Commonwealth ország van, Ciprus, Málta és az Egyesült Királyság. Ez szorosabbra fűzi a kapcsolatainkat, és érdemes ezen a kapcsolaton elgondolkozni. Dél-Korea és Szingapúr szabadkereskedelmi megállapodásokat kötöttek. Az EU-val, Indiával és Japánnal is ilyen megállapodásokról tárgyalunk, és kérdezem, hogy Ausztráliát is érdekelné a szabadkereskedelmi megállapodás az EU-val. Kérdésem vonatkozik a biztonsági és védelmi együttműködés területén, például a szomáliai partok területén előtt a kalózkodás ellen a KKBP és az Atalanta akció védi a hajóforgalmat. Gondolom, kérdezem, hogy Ausztrália részt venne ebben, hiszen a nemzetközi terrorizmus elleni harc Ausztria, Ausztrália egyik fontos célkitűzése, utalok csak a bali áldozatokra, a bali robbantások áldozatára. A külpolitikai kérdésben felszeretném hívni a figyelmét arra a resort sharingre, tehát a erőforrások megosztásának fontosságára. Hát én a tajföldi együttműködési csoport vezetője vagyok, és kérdezem, hogy lát-e esélyt arra egy kicsit az antarktiszi megállapodás szellemében, arra, hogy a területi vitákat félretéve a, a feszültségeket félretéve megegyezésre jusson Tajvan Japán és Kína. További kérdésem. Dél-Kelet-Ázsiában, Dél Dél-Ázsiában India is egy Commonwealth ország, angolul beszélő civilizált demokratikus ország. Kérdezem, hogy hogyan néznek ki az ausztrál-indiai kapcsolatok. Aztán Kelet-Timorra is rákérdeztek, és az egyik dokumentumban azt olvastam, hogy az ausztrál cégeket azzal vás, vádolják, hogy nem adóznak, offshore olajat termelnek ki, de nem fizetik az adókat. Kérem, beszéljen erről a, a vádról, illetve arról, hogy milyen információkat cserélnek Kelet-Timor és Kambera között ezen offshore cégekről. Köszönöm szépen, Fosz úr, az Ausztrál delegáció elnök helyettesem. Köszönöm szépen, köszönöm külügyminiszter úr, üdvözlöm itt Brüsszelben és az Európai Parlamentben. Nem csak a kül kapcsolatokra, hanem sokkal inkább az Ausztrál-EU kapcsolatok általános szempontjaira kérdezek rá. A rendszeres interparlamentáris találkozók az Ausztrál és az Európai Parlament között 1981 óta kerülnek megrendezésre. A idén februárban tartottuk, amikor Sydneyben, Canberrában és Edelétben járt az Európai Parlament küldöttsége. Különösen az szúrt szemet, azt tűnt fel a delegáció tagoknak, hogy Ausztrália figyelmét és prioritásait egyre inkább a dinamikus fejlődő Ázsia, Ázsia irányába helyezi át. Európa kiment a divatból, szklerotikusnak tartják és befele révedőnek tartják, amely képtelen arra, hogy az eurózónában a saját problémáit megoldja. Persze, Üdvözöljük Ausztrália azon erőfeszítését, hogy új piacokat keres Ázsiában, de ugyanakkor azt is szeretnénk, hogy Ausztrália ázsiai kapcsolatai ne aknázzák alá az európai szövetségesekkel a hagyományosan jó kapcsolatokat. Másodszorban. Egy területről szeretnék beszélni, ahol nem csak Ausztrália játszik fontos szerepet, hanem Európa is, ez pedig a csendes óceán. Európa a fejlesztési segélyek legnagyobb donátora. 650 ezer európai állampolgár él ebben a régióban. Sajnos Európa jelenléte nem elég látható, és Európa szerepét nem ismerik el itt a térségben. Kérdezem én, hogy Ausztrália és Európa nem tudnák-e szorosabbra fogni az együttműködéseket, akár geopolitikai együttműködéseket is a csendes óceáni térségben, a Salamon-szigetek, Fidzsi és Kelet-Timor területén. Végezetül pedig Ausztráliának nagyon fontos szerepe lesz 2013-14-ben a nemzetközi fórumokban, a G20-ak vezetőségében, valamint az, EU bizton, az ENSZ biztonsági tanácsában is taggá válik. Kérdezem tehát, hogy milyen célokat tűz ki Ausztrália magának a e két fontos nemzetközi testületben. Köszönöm. Miután a miniszter nagyon sok kérdést kapott, javaslom, hogy adjuk meg neki a szót, és aztán a második körben Jegle, Pascu és Atkinson kollégák kapják meg a szót. Miniszter úr, a szó. Köszönöm szépen, Állok úr. Ami a biztonsági tanácsot illeti, a béke építésre, béke teremtésre koncentrálunk. Kelet-Timor, a Salamon szigeteken szereztünk tapasztalatot a konfliktusok utáni béke teremtés területén és azt reméljük, hogy észrevételeink az ENSZ afrikai béke teremtő ö, misszióiban is megjelennek. Hiszen a biztonsági tanács egyre inkább a polgárháborús térkészségekkel foglalkozik. Mondom, a kelet-timori és a Salamon-szigeteken szerzett tapasztalataink hatásosak lehetnek. A G20-akban pedig legfőképpen a világ gazdaságának fellendítésére koncentrálunk, a munkahelyteremtésre, és üdvözlöm mindazt, amit a segélyekről mondott. Úgy gondolom, hogy a partneri kapcsolatainkban megvizsgálhatjuk a helyzetet. A csendes óceáni térségben közvetlen érdekeink vannak, és egyébként um, um itt um, és Afrikában is nagyon érdemes együttműködni. Ami pedig az fta et illeti, az szabadkereskedelmi megállapodást illeti, nem dolgozunk ezen, nincs ez tervbe véve, de először egy keret szerződést próbálunk kialakítani, és lássuk meg, hogy ez hova vezet majd. Indiával való kapcsolatunk. A India elsősorban az uránexportot várta Ausztráliától, mi pedig most egy olyan keretmegállapodáson dolgozunk, amely az ausztrál uránbányákból az India, India piacra való biztonságos urán eladás szabályozza. India egyre inkább hajlandó stratégiai kérdésekről is tárgyalni, Fidzsiről, Iránról, amelyről régebben nem működtünk együtt, de üdvözöljük, hogy India, illetve az indonézek bevonásával akár trilaterális együttműködésre is készen. A resource sharing, tehát az erőforrások megosztásáról a szerződések szólnak. Ez a szerződés kapcsolataink keretét vázolja körül. Például kellett timoron valóban megosztjuk az erőforrásainkat, és a szerződés szabályozza mindezt. Az terrorizmus elleni harcban szorosan együttműködünk Indonéziával, nagyra értékelem az indonéz hatóságok munkáját. 700 terroristát ellen emeltek vádat Indonéziában, 400-at el is ítéltek, információkat, hírszerzési információkat osztottunk meg velük, a rendőrségünk szorosan együttműködik az indonéz rendőrséggel, és az egyik nagy sikertörténetünk éppen a terrorizmus elleni harcban öltestet, mely a bali, 2002-es bali bombatámadások óta erősödött meg. Gomes asszony felvetette sor kérdést, Kínáról és Észak-Koreáról kérdezett. Nagyra értékeljük a Kína által játszott pozitív szerepet, melyel igyekszik Észak-Korea szerepét korlátozni, befolyásolni, irányítani. Azt hiszem, hogy Kína nem ö, fogja megosztani világgal, meg, meg velünk, hogy milyen ö, kártyák, lapok vannak a kezében, északkorú ügyében, de nagyra értékeljük Kína pozitív szerepét, a feszültség, feszültségmentesítésében vállalt szerepét a dél-kelet-európ-ázsiai eh, adóparadicsomok problematikusok számunkra, Szingapur vagy Hongkong Kong itt. Azután az előrelépés mértéke Kínában a jogállamisége, jogállamiság megteremtésén mérődik, és erről beszélt az új kínai vezetés is. Tehát a kínai előrelépést az emberi jogok és a demokrácia mérőjén kell majd mérni. Li miniszterelnök től azt várjuk el, és az elnöktől azt várjuk el, hogy a jogállamiság útjára terelje az országot. Li miniszterelnök erre azt mondta, hogy az emberi jogok területén előreléptünk Kínában, de úgy mondta ezt, amikor tárgyaltunk, hogy azt hihetem, hogy további előrelépést lehet elérni. Bízom, és az új vezetés elkötelezettségében a tekintetben, hogy a jogállamiságra való áttérést támogatják, és a gazdasági reformot is a Világbank bejel, beszámolója alapján támogatják. A rohingák tekintetében uh, Myanmarba utazom, most már másod sorra néhány hónapban, és beszélek a rohingak képviselőjével, hiszen ő Szidnyiben múlt héten fogadtam egyébként őket. Ez egy igazán nagy emberi jogi probléma, amelyel szemben állunk Burmában. Az Európai Unió jól tette, hogy megszüntette a Myanmari szankciókat, hiszen ez a feszültség mélyen rejlik, több évtizedre vezethető vissza, és éppen ezért Tinsain kormányával együtt kell működnünk, hogy a rohingák és a többi közösség békésen tudjanak együtt élni. Ennek érdekében szorosan együttműködünk a Myanmari kormányjal, igyekszünk a rohingák eh, helyzetét stabilizálni, és felvetjük júniusi találkozónk során a menekült táborok kérdését is. Kellett timor Guterres eh, külügyminiszterrel Sydneyben találkoztam pénteken. És a ország politikai fejlődésének eh, egyik jelentős um, mutatója az Indonéziával való megbékélés folyamata. Egy olyan együttműködésen dolgozunk, ahol Indonézia, Kelet-Timor, az a kicsi szegény ország és Ausztrália szorosan együttműködhetnek. Nem könnyű munka ez, de mindenki elkötelezte magát a kelet timor integráció mellett. A gazdasági és szociális indikátorok pozitívabbak, mint a múltban voltak, és éppen ezért azt reméljük, hogy segítünk kellett timornak ezen az úton előre haladni. Tajvan. Jó, joggal vélelmezi, hogy mi az egy Kína politikájában hiszünk, és a Bush adminisztráció óta folytatott amerikai politikát nagyra értékeljük, pozitívnak tartjuk, és a, pozit- a tajvani politikai vezetésben tapasztalható változásokat is üdvözöljük. Tajvan Kína egy provinciája volt, egész addig, amíg a kínai-japán háborúban Japán el nem vette tőle Tajvánt. Soha nem tértünk el abból, attól a ja, ausztrál állásponttól, hogy Tajvan Kína része és a békés újraegyesítés mellett vagyunk, Tajvan és Kína békés újraegyesítése mellett vagyunk. Nagy szerepet játszottunk, hogy tovább menjek a Afrika szarvánál zajló um, kalózok elleni együttműködésben. jean Dedárral, a Szesel szigetek külügyminiszterével tárgyaltam, és azt mondtam, hogy az ő országa az éves üzemanyag ellátásának harmadát veszítette el a Szesel szigetek azért, mert a kalózok eltérítettek egy hajót. Tehát nem szabad a kis szigetek, kis szigetállamok szerepéről sem megfeledkeznünk, sorsáról. És mm, éppen ezért biztosíthatom önöket, hogy az Afrika szarvánál zajló tevékenységekben részt veszünk. Kínáról tettek fel komoly súlyos kérdéseket. Nos, hát a kínaiak szerepe, hogy értékeljék azt, hogy mennyiben segít az ő határozottabb külpolitikájuk, a 2008 óta zajló külpolitikájuk. Mi úgy gondoljuk, hogy a dél-kínai tengeri szigetek eh, hovatartozásáról szóló vitát a nemzetközi egyezmények szellemében kell rendezni. Mi több? Támogatjuk az ASEAN országok békítő munkáját. Az Európai Parlament nek az Európai Parlament um, biztos levon um, tudja az 1900, az első világháború tapasztalatait. Ne felejtsük el, hogy a tanzsíri öm, öm, baleset, vagy a két marokkói baleset majdnem kivál, kiváltotta az első világháborút, és egy véletlen hajóbaleset is akár háborút szíthat, válthat ki. Éppen ezért. Az ASEAN és a kínai országok megállapodásában reménykedünk egy viselkedési kódex kialakításában, A Fontos, hogy ezt a, a szigetek hovatartozásáról szóló vitának rendezésére egy viselkedési kódexet dolgozzanak ki, és a legjobb az volna, hogyha a vitát rendezni tudnak, és itt a resource sharing, az erőforrások megosztása sikeresül lehetne. Kínával való partneri kapcsolatunk érdekeken alapszik, és néhány megosztott érdeken is, értéken is, mint például a régiónkban a békés probléma megoldásban való hitről, a hiten alapszik. A kínai belső politikát a nemzetközi politikus befolyásolja, de egy nagyon aktív, komoly politika zajlik, politikai vita zajlik Kínában, Kínában arról is, hogy milyen külpolitikát folytassanak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter úr, szívből köszönöm átfogó, köszönöm átfogó és tiszteletre méltó, elsősorban külpolitikai beszámolóját. A második körben, ha megengedi, itt vagyok, itt ülök, két konkrétabb kérdést tegyek fel. Az egyik kérdésem megint csak milyen márra vonatkozik. Az Emberi Jogi Szakbizottság tagjaként itt is határozottan osztom politikai értékelését, ezt szeretném hangsúlyozni. Ha milyen márba megy, azonban arra kérem önt, hogy ne pusztán a rohingákra kérdezzen rá, és az ő helyzetükre, mint muzulmánok helyzetére, hanem kérdezzen rá a kacsin kérdésre is. A, ugye ők keresztények. Ők pont ugyanabban a helyzetben vannak, többé-kevésbé mondjuk ugyanabban a helyzetben, mi van. Ennek ellenére dicsérem politikai értékelését az országról, és úgy gondolom, hogy a kormány nagyon sokat tett ez alatt az idő alatt. Én is úgy gondolom, hogy támogatnunk kellene az ellenzéket, de én úgy tanultam meg, úgy tapasztaltam, hogy az ellenzékben még nagyon különböző csoportok vannak. És erre a, az ellenzékre való hagyatkozás nagyon nehéz lenne, ezzel még sokat kell dolgozni. A második kérdésem az Európai Unió és Ausztrália együttműködésére vonatkozik. A delegáció helyettes vezetője nagyon alaposan vázolta ezeket a legfontosabb tulajdonságokat. Februárban jártunk az önök országában ezzel a delegációval. Most szeretném megköszönni a szíves vendéglátást és a tárgyalásokat. Az önök országa, és ez tulajdonképpen lenyűgözött, az a kérdés, hogy a gyerekek milyen nyelvet tartoznak, arra azt válaszolták, hogy kínaiul és japánul. Ez határozottan a jövő, ahogy önök az országukat akarják majd alakítani. De akkor megkérdezem, hogy mi lesz az Európai Unió és Ausztrália együttműködésével, hiszen nekünk mégiscsak kívánatos kereskedelmi megállapodást is érinti ezt. A mezőgazdasággal kapcsolatban az Európai Unió Ausztrália harmadik legnagyobb kereskedelmi partner, de fordítva Ausztrália csak a 15. helyen van az Európai Unió eh, listáján. Egy megállapodás éppen ezért a mezőgazdasági megállapodás kívánatos lenne. Most hivatalosan azt hallottam, hogy nagyon kevés pont van már csak nyitva, nagyon jól haladtak előre, de ha jól értem, akkor először a politikai megállapodást akarják tető alá hozni, csak azután a kereskedelmét. Vagy, vagy félreértettem, miniszter úr? Köszönöm szépen. Well, thank you very much. Uh... Köszönöm szépen. Miniszter úr, az első világháború előtti európai helyzetről beszélt. Hadd mondjam el, hogy a nemzetközi kapcsolatok története valóban azt mutatja, hogyha békét akarunk, békét akarunk a rendszerben, akkor nagyon fontos, hogy magát a rendszert békésnek alakítsuk. 1914-ig valóban próbáltunk békében élni, de mégiscsak első világháború lett az eredménye, mert a, a kétoldalúság uralkodott a többoldalúság fölött. Most megpróbálunk békét biztosítani és megfelelően kialakítottuk ehhez két eh, multilaterális eh, szervezetet, a NATO-t és az EU-t. Valóban multilaterális kapcsolatok vannak. Úgy gondolom, hogy eh, a rendszer közepe felé haladva az a feladat, hogy a multilateralizmust erősítse, hangsúlyozza az önök régiójában, és ne a bilaterális kapcsolatokat. Kérdezem, hogy mi a vélemény erről. Sir Robert? Elnök úr, nagyon örülök, miniszter úr, hogy látjuk Önöket. Mindig örülünk annak, hogy a déli féltekéről találtunk vendégeket. Négy kérdésem van. Egy. Milyen kihatásai vannak, miniszter úr, véleménye szerint a kínai, annak a kínai nyilatkozatnak, amely arról szólt, hogy kiterjesztik haderejüket? Proaktívabbak akarnak lenni a kínai érdekek védelmében Dél-Kelet-Ázsiában, de nem kizárólag ott. Másodszorban, milyen kihatása lesz ennek Ausztráliára, az Ausztrál békefenntartó tevékenységekre? Kell-e önöknek is a költségvetésüket, a katonai költségvetésüket növelni, vagy figyelni fognak, vagy mit fognak tenni? Harmadik, milyen kihatásai vannak egy másik témában? A dél-kelet-ázsiai szigetvilágban több szigetet sújt az emelkedő vízszint, Ausztrália jelentős mértékben anyagilag és egyéb forrásokkal hozzájárult, hogy segítsen ezeknek a kis szigeteknek. Kérem, szóljon erről is. És ami Isten igazából fontos kérdés szerintem, és amire igazából nyár végéig nem lehet könnyen választ adni, hogy ki fogja megnyerni. Thank you. Ki fog nyerni a választásokon? Passzát úr. Miniszter úr, két nagyon pontos kérdésem van. Az egyik, Indonézia a Fülöp-szigetek szomszédságára vonatkozik, Fülöp-szigetekről nem is beszélt. Mindkét nagy szigetországban erős szeparatista mozgalmak vannak. Nagyon optimista elemzést adott Indonéziáról. Szeretném megkérdezni, hogy hogyan értékeli a szeparatista mozgalmakat a két nagy Szigetországban. Növekvő veszélynek, vagy pedig inkább jelentősen csökkenő veszélynek tartja ezt. A második kérdésem egy olyan országra vonatkozik, amelyhez Ausztrália szorosan kapcsolódik, Pápua Új-Guineára. Hogyan értékeli az ottani stabilitást, és milyen esélyeket lát számára a jövőben? Again, some megint csak csodálatos kérdéseket kaptam. Nem szabad soha elfelejteni, hogy nem csak Myanmarban, hanem más helyeken is, ugye Kacsin tartományban is látjuk a, az emberjogi problémákat. Myanmarban nagyon nagyok ezek a kívások, aztán ott van a gazdasági fejlődés kérdése, ez egy nagyon szegény ország, vannak támogató segélyprogramok, a megbékéléssel kapcsolatosan programok legnagyobb donorország Ausztrália ezzel kapcsolatosan. Egy iskolát építettünk fel Rangun, non, Rangun határában. Nagyon sok büszke szülő küldi ebbe az iskolába a gyermekét, és az egyik apa például egy olyan pólót viselt, amelyen pontosan a demokrácia fejlődése felirat volt. Én eh, látom azt, hogy eh, ugye itt van változás, ez egy katonai diktatúrában élő ország volt, eh, a helyzet vál, változik, az ellenzéknek ugye ikonikus a vezetője. Azt hiszem, hogy az európaiak és az ausztráliak is büszkék lehetnek arra, hogy segítjük Myanmar-t. Ez egy sikert történet az ASEAN és az UNA között a kapcsolatok fejlődnek, megvan a lehetőség a gazdasági együttműködésre, és ez egyfajta harcot is jelenthet a térségre a rohingák és a kacsinokkal kapcsolatos megegyezés is fontos. Ami Ázsia jövőjét illeti. Én beszéltem a kamerai EU nagykövettel, és számos olyan értékről, emberi jogi értékekről, parlamenti demokráciáról és más fontos kérdésekről beszéltünk, amelyek fontosak Kína, India számára is. Nagyon sokan az életüket kockáztatják, a, például a tengereken is. Fontos a szabadság, az európai értékek, a történelem, amelyek szintén ezen intézmények részét kell, hogy képezzék. A kínai katonai modernizálásról is volt egy kérdés. Mindenképpen növelni kell a modernizálást a katonaság körében, de átlátható módon kell ezt megtenni. Biztosítani kell az átláthatóságot. Mi elmondtuk a kínaiaknak, hogyha a katonai modernizálást akarnak, akkor ezt végül is egyedül kell megtenniük, és katonai együttműködést elképzelhetnek. Ami a csendes óceáni térséget illeti, figyelembe kell venni a klímaváltozást. Az elnökkel együtt elmentem egy Karabosszora, tehát ez egy, nem egy sziget ország, hanem egy atoll ország, és elmentem egy kis faluba, az egyik részen a laguna volt, a másik oldalon az óceán, és láttuk azt, hogy a víz hogyan is víz szintjén növekszik, ez természetesen kihat, szennyezi a zivóvizet is, itt kb. százezeren laknak, és a fiatalokat képezik, angol nyelvre tanítják őket, és és az elektronika, a modern mechanika területén is képzést kapnak. Eljönnek Ausztráliába, Új-Zélandra, és aztán, amikor visszamennek, akkor nagyon büszkék, mindenre technikai kollégiumokat, iskolákat hoztunk létre, ahol képezzük ezeket a fiatalokat. De természetesen a tragédia az lenne, hogyha a globális felmelegedés folytatódna, a, ö, ezek az emberek ugye itt az óceán ö, területén élnek, az óceán az aktivitásuk központja, és mindenképpen az általános felmelegedés ez ilyen típusú kultúrát megszüntetni, és ez egy rettenetes dolog lenne. Tehát amikor azt látjuk, hogy a vízszint növekszik, ami a szeparatista mozgalmakat illeti Indonéziában, Fülöp-szigeteken, Maléziában volt egy megállapodás a Fülöp-szigeti kormány és az iszlamisták között. Ez nagyon ígéretesnek indult. Indonéziával kapcsolatosan úgy gondoljuk, hogy az indonéz sikertörténetnek az egyik eleme az, hogy a, volt, az átsai volt szeparatista konfliktusokat lehetett kezelni, aztán Pápua kérdését is felvetették a különböző üléseken. A, eh, Ausztrália teljes mértékben eh, elismeri eh, Indonézia szuverenitását a két pápuai tartományra vonatkoztatva, speciális autonómiát kaptak ezek a tartományok. Pápua Új-Géniára vonatkoztatva Peter O'Neill miniszterelnök nagyon ígéretes intézkedéseket tett, és elkötelezték magukat egy nagyon jó program mellett, a korrupció elleni harcot hirdették meg, a gazdasági növekedést, az oktatásra nevelés fejlesztését, ez egy nagyon szegény ország, etnikailag viszont nagyon sokszínű, sokrétű, a topográfiai szintjén is szintén nagyon nagyok a kihívások, változásokra, választásokra kerül majd sor, és a képviselőiket meg fogják választani. Ha Pápua Új-Génia szabad választásokat tarthat, ha szabad lesz a média, akkor ugye mindenki a régióban szabad választásokat folytathat majd le. Azért én, ugye, én nagyon nagy kriket szerelmes vagyok, a kriket sport szerelmese vagyok, és ebben a térségben ugye az ausztráliai krikket csapat nagyon jelentős sikereket ért el az angol kriket csapattal szemben is, el kell, hogy mondjam. Köszönöm szépen, köszönöm miniszter úr, köszönöm szépen ezt a, a bevezetőjét, a beszámolóját és a válaszokat a kérdésekre, a megjegyzések, Ben elmondta, ugye, hogy még mindig játékos. Tudjuk azt, hogy Ausztrália is játékos ezen a területen. Mindent meg kell tennünk, hogy a keretmegállapodás kerek megállapodást véglegesítsük a lehető leggyorsabban, és azt hallottam, hogy Andrew Governor, tehát a tartományi vezető el fog jönni Brüsszelbe július 5-én, és folytatódnak a tárgyalások, nagyon nagyok az érdekeink, Ausztráliával kapcsolatosan, és hogyha megnézzük ugye ezt a programot, az Ázsia évszázada programot, látjuk azt, hogy milyen nagy az érdeklődés, a jogállamiság, az emberi jogok témáját illetően is fontos a szoros együttműködés, ugyanis önöknek és nekünk közös értékeink vannak, éppen ezért szerepet kell játszanunk ezeken a területeken. Szoros együttműködésre van szükség a Ausztrália, mint nagy állam, és az Európai Unió között. Köszönöm szépen. Az ajtónk mindig nyitva áll önök előtt. Köszönöm. Köszönöm.